Colleagues, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Shall we get started? Lássunk neki. Üdvözlök mindenkit a nyári szünet után. Mindenki nyilván nagyon jól nyaralt. Én legalábbis jól nyaraltam. Let's, this is a short meeting, only this morning. Próbáljuk minél rövidebbre fogni a ma délelőtti ülésünket. Szavazni valunk azonban van bőven. Először is a napirend tervezett elfogadásával kezdjük, van-e valakinek ellenvetése, hogyha nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. korábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása következik, június 21-e, illetve július 12-13-ai üléseink jegyzőkönyvét kell elfogadnunk. Szokás szerint jó szokás szerint elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket, ha csak nincs senkinek ellenvetése az ülés végéig. Mi következik? Ó, igen, elnök közleményei. Be kell jelentenem, hogy az interneten szokás szerint közvetítjük az ülésünket. Természetesen a zárt koordinátorok ülés kivételével. A különböző iratokat, leveleket mindenki elméletileg megkapta, benne van a dossziájában. Lássuk akkor az érdemi napirendi pontokat. Elsőként négyes pont alatt a közbeszerzés modernizálása. Következik véleményt készítünk ez ügyben, ahogy talán emlékeznek még rá a legutóbbi nyár előtti ülésünkön, a sűrű napi rendünk miatt úgy döntöttünk, hogy ezt a véleménytervezetet, illetve ennek megvitatását elhalasztjuk, a módosítók megvitatását is már halasztjuk. A véleményünk előadója Kader Arif, aki roppant kedvesen beleegyezett a téma elhalasztásába. Itt az ideje, hogy most végre Kader Arifot meghallgassuk a közbeszerzések modernizálása ügyében. Parancsoljon, kollega! Monsieur Président, chers collègues! Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Jó napot kívánok, remélem mindenkinek jól telt a vakáció, a nyári szünet, ami a közbeszerzések piaci reformját illeti. Az egy alapvető kérdés, az Európai Unió számára, amely a vélemény kapcsán számos vitát élénkít majd itt meg a parlamentben, és a ma előttünk szereplő, illetve szavazásra bocsátandó vélemény. Szeretném, hogyha ez a leghamarabb bekövetkezne, mert Jákolino kollégának el kell mennie. Alapvetően a bizottságtól olyan intézkedéseket kér, amelyek megakadályozzák a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, illetve a harmadik országokkal kapcsolatos visszaéléseket, és a külföldi vállalkozások szociális dömpingével, illetve gazdasági dömpingével szemben az európai közbeszerzési piac néha védtelen, és úgy gondoltuk, nem csak személyes megközelítésből mondom, hogy az európai iparpolitikának a, az alakítása, illetve a fenntartható környezetvédelmi és szociális politika azt igényli, hogy különböző kiegészítő kritériumokat vezessünk be a közbeszerzések piacán, valamint azt a lehetőséget, hogy az európai vállalkozások, különösen a KKV-k helyzetét javítsuk azáltal, hogy hozzájussanak a közbeszerzési piac lehetőségeihez. A viszonosság elvére építenénk az Európai Bizottságtól sürgetve egy megoldást, mert az tarthatatlan, hogy a harmadik országok felé megnyitja a piacát az Európai Unió, de ezért nem kapjuk meg ugyanezeket a lehetőségeket. És a VTO közbeszerzési eljárásai szabályai keretében szeretnénk viszonosságot elérni. A viszonosság tehát azon államokat érinteni, amelyek a mi vállalkozásainknak nem adnak lehetőséget. Ennyiben szerettem volna röviden összefoglalni. Én igyekeztem minél egyszerűbben megfogalmazni. Köszönöm az árnyék előadóknak, a kollégáknak, Jakolin úrnak különösen az elvégzett munkát konstruktív együttműködést folytattunk, és ennek alapján nem csak a prioritásokat tekintetbe vevő szöveget állítottunk elő, hanem remélem, hogy nagy többséget is kapunk majd. Let me remind you that we will... Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ma szavazunk majd erről a kérdésről, illetve a módosító indítványokról is, melyekből 37 érkezett megnyitom akkor a vitát, esetlegesen a szakbizottság egyéb tagjai hozzászólói számára. Jakolin úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel a vélemény létrehozásában én is részt vettem, és konstruktív párbeszédet folytattunk az Erkári fúrral folyamatosan. Valóban jó ez a négy kompromisszum, amelyet javaslunk, különösen a versenyképesség, a racionalizálás, az egyszerűsítés, lejárások egyszerűsítése tekintetében, ami a, a versenyképességet, kölcsönösséget a harmadik országokkal illeti, ezek szerintem a legfontosabb sarokkövei ennek a szövegnek, ahogy Jari ezt már elmondta, világosan. De van még egy másik téma, ami nekünk fontos volt, az, hogy a közbeszerzéseknél más tagállamokban is lehet még előrelépést elérni, ugyanis a szervezett bűnözés a maffia ügyében sok döntés bírósági határozat született már, és javult sokat, például Oroszországban a jogalkotás is, és annak a végrehajtása is. A közbeszedése kapcsán ezt ki kell emelni. Nagyon jó ez a vélemény, gratulálok Arifnak, jók a kompromisszumok is, ahogy mondtam, szerintem támogatjuk a véleményt és a kompromisszumot. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én is köszönöm a szerzőnek a vélemény megírását. Ez egy nagyon jó alap volt, és egy fontos új fejezetét tárgyalja a kereskedelmi politikának. Ezen belül két al aspektusra szeretném felhívni a figyelmet, mert ezek miatt nyújtottunk be módosítókat. A közösségi célok és a szociális normák ügyében ezeket a közbeszerzések során kiemeltebben kéne kezelni, mint ezt eddig tettük. A bizottságtól azt várjuk, hogy ezt a véleményüket elfogadja. Közbeszerzési eljárás és annak a szabályai tartalmazzanak tehát a 2020-as stratégia értelmében ilyen típusú célokat is, és ezáltal növelhető lenne az Európai Unió láthatósága pozitív értelemben, különösen ebben a súlyos helyzetben ez jól jönne. Ide tartozik továbbá az is, és itt most utalnék a, a tudományos kutatócsoport tanulmányára itt a parlamenten belül, amely kimutatta, hogy olló nyílik a Lisszaboni szerződés számos szabálya és számos a szabad belső piaci versenyre vonatkozó szabály alkalmazása között, különösen a közbeszerzési területen. Ezért azt javaslom a kollégáknak, hogy olvassák el ezt a tanulmányt, amit a Parlament Kutató Szolgálata készített, mert rámutat ez a tanulmány arra, hogy a jövő trendje micsoda, és számomra ez azt is jelenti, hogy ezzel a problémával a jövőben is foglalkoznunk kell majd. Ezen belül egy második aspektust is megemlítenék. A VTO megállapodás ban is javítani kéne a társadalmi célok, a környezeti célok erejét, láthatóságát, és el kéne azon fog gondolkodni, hogy az Európai Unió hogyan járulhatna ahhoz hozzá, hogy ezek tényleg megjelenjenek. Tehát ne csak a gazdasági tevékenységet támogassuk, hanem a közbeszerzési eljárás szabályai révén más célokat is illendő lenne most már támogatni. Thank you. Any other request? Köszönöm szépen. Kére valaki más még szót? Úgy tudom, hogy az illetékes bizottsági képviselő most nincs itt, úgyhogy Kadári Árif előadónak adom meg a szót ismét. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Nem csak az elvégzett munkára hívnám fel a figyelmet, hanem a hátralévő feladatokra is, hiszen vita zajlik, és a egyéb témákban vissza kell majd bizottsági szinten erre térni. Jakolino úr munkáját nagyra értékelem, és a szavazás nyomán, amely remélem, hogy azt hozza majd, illetve a szavazás miatt azt kérem, hogy minél többen szavazunk. Igen, akkor az előadóval egyetértve lépjünk tovább az ötös napi rendi pontunkra, amely az EK üzbegisztáni partnerségi és együttműködési szerződés rendelkezésének kiterjesztése a két oldalú textil cikkek kereskedelmére. Kutas előadó jegyzi ezt a, a véleményt, illetve was already discussed in a previous meeting. I'll give the floor to the rapports. Ezt a köztes jelentést, úgyhogy Kutas képviselő kapja meg azt. Um, Köszönöm szépen. Ma ezt a félidős jelentést azért tárgyaljuk, mert de tárgyaljuk, és ez az előző ülésünk alapján fogalmazódott meg. Tehát benne van most már sok vélemény, mindenki, vagy sokan a kollégák közül felvetették a gyermekmunka problémáját, és a Lisszaboni szerződés alapján javasoljuk most elfogadásra tehát ezt a félidős jelentést. Véleményem szerint ez jól tükrözi a kollégák véleményét most már, és a civil társadalom érdekeit, illetve az európai exportőrök érdekeit is. Elsőként le szeretném szögezni, hogy örülök annak, hogy az Európai Unió vezetői egyértelműen állást foglaltak, amellett, hogy szükség van egy üzbegisztáni független monitoring ö, utazásra, és ez jó hír az eddig folytatott tárgyalások tükrében, de ennél több bet is lehetne tenni. Tehát Reméljük, hogy sikerül most feltárni részletesen a tényeket, és különösen a gyermekmunka problémáját. Én egyértelműen támogatom az ILO felhívását Üzbegisztánnal szemben, amely, ö, amelyben az ILO fel ö, szólítja Üzbegisztánt, hogy fogadjon el egy ilyen háromoldalú felügyelő bizottsági ut- utazást oda. Üzbegisztánban mezőgazdasági reform és közigazgatási reform zajlik. Kazahsztánban és valamelyest kevésbé Tadzsikisztánban is történtek előrelépések. A gyapott termelés most kezdi jobban megérni a termelőknek, anélkül, hogy gyerekmunkát kéne alkalmazni, és várhatóan több, egyre több beruházás születik majd a mezőgazdaság gépesítésébe. Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy az Európai Bizottságnak még ö, azt is meg kell vizsgálnia, hogy esetleg ö, kivonulunk-e az ideiglenes ö, általános kedvezmények rendszeréből Üzbegisztán kapcsán, az ILO ajánlása alapján. Én most nagyon szeretném hallani a bizottság véleményét, ezért kértem elnök urat arra, hogy, és most is kérem, hogy majd adja meg az Európai Bizottságnak a szót. Hangsúlyozni szeretném továbbá, hogy ez a félidős jelentés bizonyos parlamenti feltételekhez kötött ennek az elfogadása ezért mindenképpen szükséges, hogy megfogalmazzuk fenntartásainkat, különösen a gyermekjogok megsértése tekintetében. Ezért kérem az összes árnyék jelentéstevőt, a kollégákat, akik ehhez a témához hozzászóltak, hozzáírtak, illetve akarnak még módosítókat írni, hogy a Strasburgi ülésünk során szeptemberben üljünk még egyszer össze, hogy egyrészt még több kompromisszumot tudjunk megfogalmazni, és hogy kitaláljuk, hogy mi legyen, vagy még ennek az ülésnek a végén majd javaslatot teszek arra, hogy hogyan, mikor zajoljon ez az ülés. Emlékeztetem a kollégákat arra, hogy első alkalommal használjuk a 81-es szabályt, annak a hármas bekezdését, amely felhatalmazza a parlamentet és a mi bizottságunkat is, hogy önállóan kezdeményezzen időszaki jelentéseket egy olyan témában, amelyre korábban korábbi szabályok vonatkoztak. Örülök, hogy élünk ezzel a lehetőségünkkel, mert ez a parlamentnek új kompetenciákat ad. Például azt a lehetőséget is megadja nekünk, hogy ne fogadjuk el a tovább lépésre irányuló javaslatokat saját jelentésünk alapján, világosan megfogalmazzuk, hogy mit akarunk, mint ahogy Kutas úr ezt most éppen tette, és a többi európai intézménnyel, bizottsággal, tanácsal szemben is akár erőteljesen hangoztassuk véleményünket. Itt a gyermekjogok megsértése az üzbegisztáni gyapott földeken az, ami minket ugye nagyon foglalkoztat. Amikor először foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, külső megfigyelőket is meghallgattunk, és a néppárt javaslatára meghívtuk az üzbég nagykövetet is az akkori ülésünkre. És ő nem jött el a meghívás ellenére sem. Utána újra fölvettük vele a kapcsolatot, újra kértük, hogy jöjjön el hozzánk, és ő ismét úgy döntött, hogy inkább nem jön el. Ennek is van szerintem jelentősége. Mindenki úgy magyarázza, hogy akarja, de tudjunk erről. Folytassuk a vitát, ahogy az előadó javasolta, vagyis most megadom az Európai Bizottságnak a szót Holgestendersen Londonsan úr személyében. And, um, I'd like... Köszönöm szépen, és Kutas úrnak, az előadónak szeretném megköszönni ezt a félidős jelentést. Az előttünk fekvő megállapodás alapja, hogy Üzbegisztánnal még 1999-ben megkötötte az Európai Unió partnerség és együttműködési megállapodást, de ebben nem tartozott bele a textil ágazat, úgyhogy nem részesült ugyan abban a vám elbánásban, mint az EU Üzbegisztánba irányuló exportja. Nem WTO tag Üzbegisztán, tehát tetszése szerint emelheti az importvámokat. Az Európai Bizottság ezért a textil ágazatra való kiterjesztést javasolta. A cél az, hogy az Üzbegisztánnal való egyenlő elbánás elvét alkalmazzuk, és a jogbiztonságot növeljük. Ebben az a megállapodásban nem szerepelnek külön kedvezmények, és az előadó rámutat arra, hogy Üzbegisztánban a gyapott betakarítása során gyermekmunkát alkalmaznak, és a gyermekek jogai ilyen módon sérülnek. A lényegi okokkal szeretnénk foglalkozni, társadalmi változásokra lesz szükség, és ezért emberi jogi párbeszédet indít az Európai Bizottság azzal a célral, hogy az együttműködés keretében valódi változás következzen be. Az előadóval egyetértve úgy látjuk, hogy Üzbegisztán helyzetének értékeléséhez hosszabb idő kell, és a végleges döntés előtt a parlamenttel együttesen, szívesen megtárgyaljuk azt, hogy az EU hogyan járulhat hozzá a továbbiakban az Üzbeg helyzet javulásához. És ebben az összefüggésben szeretném a tisztelt házat tájékoztatni, hogy bizonyos pozitív lépésekre is sor került. Először is egy EU küldöttséget létesítettek Tashkentban, és az EU delegációnak a de Ferje számos administratív terület, illetve funkció felelőseként felvette a kapcsolatot az illetékesekkel, és hangsúlyozta a gyermekmunkának a beszüntetését, mint fontos kérdést. Másodszorban elvállalt egy találkozót a kereskedelmi főigazgatósággal, az üzbék nagykövet, és az UNICEF is aktívan odahat az üzbék hatóságokkal való munkája során, hogy monitorozó mechanizmus jöhessen létre az idei aratásra. És röviden összefoglalva, egy nehéz időszak után úgy tűnik az fél együttműködő. Számos a vélemény illetve a jelentéstervezetben szereplő állítás teljesen helytálló, és egyet is értünk. Van azonban néhány olyan kijelentés, amely az arányos, megvalósítható, illetve praktikus követelményeknek nem felel meg. Az 1-6 az egyik ezek sorában. A nyomonkövetés, illetve nyomon követhetőségre szóló Mm, elvárás, az sem a WTO elvárásoknak nem felelne meg, sem arányos nem lenne, és nem is lehetne ergo omnis alapon végrehajtani. És ráadásul az általános kedvezmények rendszerébe sem illeszkedik. És ugyan kedvezőtlen az üzbék helyzet, ennek ellenére nem lehet jogi fellépéssel élni. Ehelyett az üzbék együttműködésre kellene alapozni a jövőben, és nem elvenni a kedvüket ettől. Az általános kedvezmények rendszere az ösztönzőkön és kevésbé a szankciókon alapulva fejti ki a működését. Ezt új kommunikációs csatornákkal sikerünk, és igyekszünk meg támogatni, amelyeket megnyitottunk. Határozott üzenetet szeretnénk adni Üzbegisztán részére, hogy egy iló megfigyelőt enged, engedjen be az idei aratás során, és ennek alapján az általános kedvezményrendszerek lehetőséget meg fogjuk haladéktalanul vizsgálni a hatóságokkal való együttműködésben. Köszönöm. Köszönjük, meghallgattuk a bizottság véleményét. Most nyissuk meg a vitát. Kaspar Júra néppártól kíván szólni. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, miután a nyári szünet után most tehát sajnos vissza kellett jönnünk, és ezekben a légkondicionált termekben újra napokat kell eltöltenünk. Itt az ideje, hogy elmondjam én is a véleményemet. Szerintem igaza van az előadónak, az Európai Parlament fogalmazza meg világos követeléseket. Ugyanakkor az is fontos, amit a bizottság említett ott, hogy realisztikusak legyenek a követeléseink, amelyeknek legalább egy része követhető, tehát olyan répát húzzunk el a nyuszi orra előtt, amelyet van esélye bekapni, és ne olyat, amelyet egyáltalán nincs esélye. Tehát ne lőjünk túl a célon, ez valóban dilemma, hogy hogyan kezeljük azokat az országokat, amelyek, mint Üzbegisztán is, ugye megsérti az emberi és a gyermeki jogokat, ez nagyon fontos szempont, a kereskedelmi kapcsolatainkat ugyanakkor szeretnénk javítani Üzbegisztánnal, tehát valamilyen kiegyensúlyozott utat kell követnünk, nyilván követeléseket is meg kell fogalmaznunk, de mondom olyanokat, amelyek realisztikusak, amelyek betölthetőek, teljesíthetőek, tudjuk, hogy egyik napról a másikra nem lehet megváltoztatni komplett rendszereket, tehát arra kell rávennünk az üzbék felett, hogy felmutasson egyfajta úti tervet, hogy hogyan, mikor, meddig, mit kíván elérni. Örülnék annak, hogyha ilyen irányban módosulna a szöveg, tehát hogy hiteles ö, szöveget fogalmazzunk meg, elérhető célokkal. Türkmenisztánnal szemben is így jártunk el egyébként nemrégiben. Ott is ez volt a végső bölcsesség, hogy egy-két évig szüneteltettük a szerződés aláírását, és elérhető célokat tűztünk ki Türkmenisztánnal szemben, most ugyanezt kéne Üzbegisztánnal szemben is tenni. Igaz, hogy a türkmének sem értékel a célokat, amiket előtt kitűztünk, de ha eleve elérhetetlen célokat tűzünk ki, akkor meg végképp nem számolhatunk azzal, hogy ezeket ö, teljesítik az országok. Az üzbék ö, nagykövet egyébként a bizottsággal fölvette a kapcsolatot, tehát Tudjuk, hogy az üzbék oldal is azért foglalkozik a témával, még ha nem is jött el hozzánk a nagykövet. Tehát szeretném, hogyha a frakciók ezekről a részletekről még egymással egyeztethetnének, hogy realisztikusabb követeléseket fogalmazzunk meg. Meggyőződésem ugyanis, hogy inkább ösztönzőkkel kell működni, mint ahogy a bizottság is mondta, és nem büntetésekkel ezek hatékonyabbak, és persze arra is figyelemmel kell lenni, hogy más országokkal hogyan bánunk, hogy egységes legyen a fellépésünk. Igyekeztem ezt meg is tenni, ezt az összehasonlítást, például azt, hogy Kínával kapcsolatban mit csinálunk. Ott is tudjuk, hogy hatalmas bajok vannak az emberi jogokkal, a munkakörülményekkel, és ott bizony nagyon kritikátlanul belemegyünk kompromisszumokba, a kisebb országokon meg elverjük a port. Tehát a saját álláspontjainkat is illendő lenne egymáshoz közelíteni, és egységesebb eljárás követni minden országgal szemben, annak méretétől függően. Miközben persze azon dolgozunk, hogy az ottani emberek, és itt most különösen a gyerekek sorsa javuljon. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönjük, Paul Murphy, Uh, Thank you, Chair, and thank Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is eh, ezt a kiváló jelentést, lényegében egyetértek ezzel. A tanács pontja a bizottság eh, hangneme, illetve ezzel kapcsolatban, ez meg az, próbálunk a bizonyos nyomást gyakorolni. Az ILO illetve más szervezetek által igazoltan a gyermek munkának véget venni. Nos, ennél kevesebbet követelünk. Alapvetően a textilipar érdekeit képviselik, akiknek a profitja, a nyeressége fontosabbnak tűnik, mint a munkások igényei, Üzbegisztánban főként a gyerekek érdekei. A elképesztő jelentéseket kapunk arról, hogy hány gyereket foglalkoztatnak, több mint két millió gyerekről van egyébként szó, annak er, ellenére, hogy az üzbek kormány sokat beszél arról, hogy az ILO normákat végrehajtják, de ezek üres szavak, a gyakorlatban teljesen más a helyzet. Az állam ráadásul közvetlenül is részt vállal ebben, hiszen hónapokra bezárják az iskolát annak érdekében, hogy dolgozni tudjanak a gyerekek, illetve büntetik azokat a családokat, amelyek nem adják a gyerekeiket munkára, tehát egyetértek ezekkel a megjegyzésekkel, illetve a környezetvédelmi szempontokkal is, hiszen Üzbegisztán az Aral tengert gyakorlatilag kiszerítja az teljesen téves és túlzó öntözési politikájával. Már most is 24 halfaj halt ki, e, általában a mocsarakat is e, ezzel teljesen kiszárítják. Emberek évszázadok óta ülnek ez, élnek ezen a területen, e, és mégis most teljesen el lehetetlenedik az életük, ahogy kiszárad az aratenger. Tehát ezt is elfogadhatónak tartom. Egy módosítom lenne az 1.4-es pontra vonatkozóan, ami a piacorientált reformokat ösztönzi az agráriumban, Üzbegisztánban, Szerintem Üzbegisztánban nem a profitorientáltságra van ezen a ponton szükség, hanem egy valóban független szakszervezeti mozgalomra, amely a, felléphet majd a gyerekmunka, gyermekmunkaerő ellen, és hogy valóban demokratikusan és a közvélemény által is átlátható módon folytassák a források felhasználását, ne csak az elit eh, élvezze ennek az előnyeit. Ezért azt hiszem, hogy a fenntartható gazdaság és környezetvédelmi normákat kellene inkább előtérbe helyezni. Köszönöm. Köszönöm, Kader Arif úrnak adom meg a szót a szocialisták nevében, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját. Tulajdonképpen mindig eh, meglepőek ezek a e, fejlemények, illetve amikor újra kezdjük a munkát, e, Gásperi e, kollégától én azt kérem, hogy óvatosan fogalmazom, és olyan berendezkedésről van szó, amely többé-kevésbé demokratikus, ugyanakkor bizonyos tekintetekben nem működik, amely nálunk normál módon elvárható. A Benali rezsimjével például, vagy a Mubarak rezsimmel, Assadnak a rezsimjével, stb. stb. többé-kevésbé együtt lehet működni. Ennek ellenére egy idő múlva fellázadtak a demokrácia érdekében ezek a népek, és az üzbég rezsimmel való együttműködés eközben amit demokratikusnak lehet tekinteni, illetve szólásszabadságról beszélhetünk, és ennek ellenére, hogy milyen érdekek merülnek fel a bizottság részéről, bizonyos értékek, kritériumok, és például a nőknek a részvétele a politikai irányításban, és különböző érdekeknek a képviselete. A szövegben szerepelnek különböző javaslatok, és ezek meglehetősen intoleránsak és a földközi tenger térségéből ismert problémákhoz hasonló elvárásokat fogalmaznak meg, mondjuk a szíriai nép szenvedéseit feltételezve, pedig nem erről van szó. Der, wenn du mich direkt ansprichst, ich doch direkt nach der Igen, mivel közvetlenül megszólított a kollega, ezért szeretnék erre reagálni. Talán túl sok időt töltött Franciaországban, amely már választási üzemmódba került. Itt most nincsenek választások. Arról kell ezért beszélni, hogy az őszinteség, a tisztesség az egy olyan alapelv, amely nagyon fontos számunkra. Én soha nem beszéltem arról, hogy demokratikus lenne az üzbék rendszer, vagy hogy az üzbék kormány. Azt mondtam, hogy komoly problémák vannak Üzbegisztánban, azonban a mi szakbizottságunkban arról kell beszélnünk, hogy hogyan lehet nyomon követni a termékeket, hogyan tudjuk azt figyelme követni, hogy mit hogyan állítanak elő. Nehéz persze azt el elfogadni, hogy egyes országokkal, egyes kormányzatokkal kapcsolatban, ahol hasonló a helyzet, mondjuk a demokrácia, az emberi jogok vagy a munkakörülmények tekintetében, nos, ott a kritikánk kevésbé éles, való igaz, egyes esetekben kevésbé kritikus hangot ütünk meg. Tisztában kell lennünk ezzel a problémával, ez engem is túl zavar. Ezért még egyszer el kell, hogy mondjam. Nem hiszem, hogy szabad kezet kell adni, bármit el kell néznünk bármelyik partnerországnak is. Ugyanakkor még egyszer végig kell menni ezen a listán, és el kell azon gondolkodnunk, hogy mennyire reálisak ezek az elvárások, hiszen szeretnénk valódi, látható változásokat, de nem hiszem, hogy az üzbégeknek segítünk azzal, hogy túl sokat követelünk az országtól. Kivel fognak tárgyalni, ha velünk nem tárgyalhatnak? A munka körülmények javítása, vagy a demokrácia alapelveinek követelése egy olyan dilemma, amivel újra és újra szembesülünk. Ben Aliról beszélt, más földközi tengeri térségi kormányokról. Szerintem ez nem teljesen fair összehasonlítás. Köszönjük, Kaspari úr. Szeretne még valaki hozzá szólni? Vannak olyan politikai frakciók, amelyek még nem fejezték ki a véleményüket a e témában. Más úgy látom, hogy nem kér szót. Ezért megadom a szót újra az előadónak úgy tűnik, hogy a kezdeményezéssel kapcsolatban e, van egyértelmű e, konszenzus van, de a javasolt intézkedések terén vannak eltérések, a véleménykülönbségek. Köszönöm, elnök úr, köszönöm mindazokat, akik a jelentés jelenlegi formáját támogatják, főként Kaspari úrnak mondom, hogy el kell mondanom, el kell magyaráznom, hogy teljes mértékben egyetértek vele ha már a mézes madzagról és a bunkós botról erről megközelítésről beszélünk, akkor én inkább a, a pozitív ösztönzése mellett voltam mindig is, és egyelőre nem használnám a botot, de jövő héten, ha tudunk egyeztetni a nagykövet úrral, akkor remélhetőleg megértik, hogy mi az Európai Parlament szerepe. hiszen szerintem nem értik igazán, az üzbék fél nem igazán értő, hogy mi a mi szerepünk ebben az egész folyamatban, és hogy mit próbálunk elérni. Hát szerintem ez a fő probléma. Másodszorban az Európai Bizottságnak, a tanácsnak szerettem volna egy olyan eszközt szerettem volna a kezébe adni, valóban egy eszközt, amely lehetővé teszi, hogy végső soron eh, minket eh, ránk foghassák, hogy mi vagyunk a rossz fiúk. Most mondhassák, hogy nem tettünk róla, de hát a rossz fiúk a parlamentben ragaszkodnak, hogy ezt eh, mondjuk. Komolyan úgy gondolom, hogy nem szabad eh, előnyösebb eh, helyzetbe hozni olyan országokat, tehát kereskedelmi preferenciákat alkalmazni olyan országokkal szemben, ahol komoly gyermek munkaerő van használatban. Szerintem a GSP preferenciákat meg kell tagadnunk egész addig, amíg a gyerek munkát nem, nem szüntetik be. A bizottság álláspontját is értem, de ebben nem tudok engedni. A nyomonkövetés tekintetében értem, hogy milyen problémái vannak a rendszerrel, ugyanakkor olyan régóta beszélünk már erről a nyomonkövetési rendszerről, úgy vélem, hogy fel kell szólítanunk a tanácsot arra, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan lehet a gyermekmunkával előállított termékeket eh, nyomon követni. Valahogy el kell kezdenünk a folyamatot, ez az alapgondolat. Nem azt mondom, hogy rögtön most, azonnal, de valami fajta előrelépés, javulást mindenképpen látnunk kell e téren. Ahogy azt már említettem, készen állok arra, hogy minden módosító intványt amelyet a kollégák benyújtanak alaposan megvizsgáljak, és megpróbáljam beépíteni a jelentésembe, ahogy azt az elején mondtam. Ha azt javaslom, hogy Strasbourgban üljünk le tárgyalni, próbáljunk egy kompromisszumot eh, tető alá hozni. A lehető eh, legjobb ösztönzőt szeretném én is nyújtani Üzbegisztánnak, de vannak olyan kérdések, amely felett nem hunyhatunk szemet. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Tehát akkor ennyi lett volna a módosítók határideje. Szeptember második a dél. Kasperi úr? Igen, kedves kollégák, a javaslatom az, hogy október elejére toljuk ki a, a módosítások határidejét, hogy még egy vitára legyen lehetőség. Tehát akkor egy harmadik eszmecserét javasol, még a módosítók benyújtása előtt? What is precisely your... Pontosan mit is javasol? Az a javaslatom, hogy október elejére tegyük át a módosítások határidejét, mert az imént említette a bizottság, hogy az üzbék nagykövettel lesz meg egy találkozója időközben, és nem különösebben sürget az idő ebben az ügyben. Azért is készült félidős jelentő, jelentés, mert nem akarjuk elsietni, és éppen erre hivatkozva kellene egy, egy kis hosszabbítást adni a határidőben. Kutás urat, az előadót kérdezem. Köszönöm szépen. Éppen a naptáromat nézem szokatlan azért egy egész hónapot adni a módosítások benyújtására, meg mondjuk egy hétbe belemennék, de a módosításokban egy hét csúszás az a plenárison a szavazást is annyival eltolja, tehát én szerintem eh, egy hónappal tolja eh, el, és ezért nem hiszem, hogy... A broadening of the deadline, I think egy egész hónappal való eltorás az túl, len, túl sok lenne. Elnök, én is úgy érzem, hogy kicsit ez sok lenne, egy hónap, egy hét, talán akkor legyen két hét a kompromisszum. I, I, I, once again, I think... Nos, ismétlen teljesen egyetértünk, hogy ebben a kérdésben nem különösebben sürget az idő, nem akarjuk elkapkodni, ezért készül félidős jelentés, nem egy normál jelentés, és hasznos lenne, úgy gondolom, hogyha az Európai Bizottság és az üzbék nagykövet közötti párbeszéd is előre haladhatna, vagy elkezdődhetne. És ezért nagyon örülnék, hogyha egyetértenének azzal, hogy a következő intaülésig toljuk ki a határidőt és talán az Európai Bizottság akkor már tájékoztatni tud bennünket, hogy hogy alakul a párbeszéd, vagy az első benyomásokkal megismerkedhetnénk, és figyelembe vehetnénk a módosítások megfogalmazásakor. Leave it open. Akkor hagyjuk ezt nyitva. A határidő kérdését ne zárjuk most le. Szeretném a többi politikai frakció véleményét meghallgatni. Biádá asszony, tessék. I, uh, think I support, uh... Támogatom Kaspari úr véleményét és kérését, mert én nagyon szeretném tudni, hogy a bizottság majd mit mondott az üzbek félrel folytatott tárgyalásokról, és a következő ülés előtti időpontra tenni a módosok benyújtási határidejét nem lenne bölcs ezért. Tehát egy hónapot javasol a kolléganő. Más frakciók, most ott. Köszönöm, elnök úr. Értem én Kaspari úr és kollégája kérését, de a következő szeptemberi INTA ülésre, akkor most akkor fel kéne kérni a bizottságot, hogy egyértelműen jelentsen, hát számoljon be nekünk arról, hogy mit csináltak, és utána való két nappal tűzzük ki már most a módosítók benyújtási határidejét, hogy lehessen előre gondolkodni. Más vélemény, Kutas úr, az előadó. Köszönöm, elnök úr. Jó, akkor elfogadom Kaspari úr véleményét, tehát legyen ö, szeptember 19-én a következő döntésünk erről, addigra a bizottság benyújthatja az beszámolóját, utána pedig akkor 20-án vagy 22-én lehetne a végső benyújtási határidő. Tehát Kutas úr belement a kompromisszumba. Jó, gratulálok. Uraim, nos, Tíztől fogunk szavazni, Öt perc szünetet tartunk. A frakciók szólhatnak a kollégáiknak, hogy mindannyian jöjjenek gyorsan mert tízkor kezdődik a szavazás, pontosan tízkor, nem később. Colleagues, more than 10 minutes. Tisztelt kollégák, most már több mint 10 perc telt el, tehát kérem, hogy kezdjük a megállapodásunknak megfelelően. Kérem, hogy foglaljanak helyet. És maradjanak csendben. Fejezzék be a beszélgetéseket. Kérem szépen, készítsék elő a kártyáikat. Tehát, ahogyan ebben megállapodtunk. Kader Arif úr jelentésével kezdjük, a 12-es témával. Számos módosítás érkezett, és szerencsére számos kompromisszumos módosító pedig rövidített ezek listáját. Úgyhogy Kader Arif jelentése következik egyes kompromisszum mellette illetve elnézést, elnézést, mondja az elnök. Tévedtem. Egyes módosítás, az egyes bekezdése kapcsolatban. Helmut Schmolz új jódosít, módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene kitartózkodik, ellenőrizzük. Nem vagyok biztos az eredményben. Tehát még egyszer 12-es módosító mellett szavazunk, megnyitom a szavazást. és le is extra szocialista részvétellel, most már nem, úgyhogy lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 13-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 15-ös módosítót, megnyitom a szavazást elektronikusan. Most pedig ismét lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító mellette, nem a 18-as elnézést, mondja az elnök. Igen, 18-as módosító a következő mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. És valóban elfogadtuk. úgy láttam, hogy létszám feletti szocialista szavazat érkezett, illetve én magam szavaztam, de visszavontam a szavazatomat ennek láttán. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as 28-as okafogyottá vált, akkor az 53-asra mellette ellene el, ö, tartózkodik. Elfogadtuk 24, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik. most már késő. Tehát 25-ös mellette, a 35-ös, megismételjük, 25-ös, mellette ellene tartózkodik, 26-os, elfogadtuk, 27-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, végszavazás következik, megnyitom a szavazást. és az eredmény, a szavazást lezárom. 23 igennel, 27 nemmel, kettő tartózkodás mellett gratulálunk az előadónak. A hatos pontra térünk át. Because I was informed that there was a... Tájékoztatnom kell önöket, hogy kompromisszumos megállapodás született a három oldalú párbeszéd során. Én az utolsó ülésen nem vettem részt, de Jekolin úr tájékoztatott az előadó úrtól. Tudom, hogy megállapodás született. De nagy meglepetésre a Koreper ezt követően elküldte a saját verzióját, amely viszont nem esik egybe azzal a szöveggel, amelyet már a három oldalú párbeszéden egymás között megállapodás tárgyává tették. Tehát Jakulin úrat, az előadót hallgassuk ebben az ügyben. Sì, grazie. Eh, Presidente, è successo sostanzialmente quello che lei ha riferito. Köszönöm, elnök úr. Ön már említette, hogy pontosan mi is történt. Amikor a szöveget készítettük, akkor egyes szempontokat nem pontosan eh, vetünk figyelembe, miről is beszélünk, apró kis formai finomításokról, amelyeket eh, el kell végezni. Szerintem ezt az elkövetkezendő napokban meg tudjuk oldani, gond nélkül, elnök úr. Talán a tanács tehetett volna valamit annak érdekében, hogy segítse a megoldás megtalálását. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a szakbizottságunk következő ülésén, szeptember 19-én már leszünk olyan helyzetben, hogy a végső dokumentumot, a végső záró szavazásra benyújtsuk. Köszönjük, Jakolino úr, bármi is legyen a különbség különbség, eh, akármilyen kicsi is a különbség, szavazni nem tudunk. Egyetértek önnel, Jakolin úr, próbáljuk megoldani ezeket az apró kis eltéréseket. Köszönjük, Salvatore, a kiváló munkát. A triológus során igen, komoly kompromisszumra sikerült a tanácssal kötni. Lépjünk tovább következő napi rendi pontra hetes számot viseli ez. Hozzájárulási eljárás, beleegyezési eljárás. Új-Zéland az EU és Grúzián közötti a Bulgária és Románia engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióval való csatlakozása során történő módosításához. Szavazzunk, tehát megnyitom a szavazást. Elektronikusan mondanom sem kell. Please vote. I am going to close the vote. Mindenki sikerült leadni a szavazatát, akkor a szavazást lezárom, és megállapítom, hogy egy tartózkodással, 25 szavazattal elfogadtuk. Let's move to item 8, is a similar... 8-as napirendi pont hasonló, csak az EU-Argentina egyezményre, de a tartalma ugyanez, mint a korábbi esetben szintén hozzájárulás eljárás, elektronikusan szavazunk, igen, nem, előadó ugyanaz, az önök eh, elnöke, azaz jó magam, kérem, adják le szavazatukat. Lezárom a szavazást. Ugyanazt az eredményt kaptuk? Nem. 26-an szavaztak mellette, egy valaki tartózkodott, elfogadottnak tekinthetjük és ezzel tovább is léphetünk a harmadik hasonló esetre. Ebben az esetben az EU-Ausztrália egyezményről van szó, ugyanaz a tartalom, ugyanaz az előadó, igennel vagy nem mert szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. And this time Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy egyhangúan 27 szavazattal elfogadtuk. Ezzel tovább lépünk a tízes napi rendi pontunkra. Ismét csak egy hozzájárulási eljárásról van szó. Az EU és Palesztina, Palesztina hatóság közötti megállapodásról van szó. Maria Eleni Koppa, frakció részéről viszont szót kért az ügyben. Uh, very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. A nyár elején Andra Kéne asszonytól, az EPP árnyék kaptam egy e-mailt, hogy benyújt egy módosító indítvány, miszerint ezt a megállapodást visszautasítani kívánják, elutasítani kívánják. Bizonyos módosítók esetén hajlandó visszavonni ezt a módosítást. Tudjuk, hogy az indoklásról nem szavazunk, ezért ezt nem lehet semmilyen módon módosítani. Azt is jól tudjuk, hogy ez nem egy bevett eljárás. Ugyanakkor jó néhány esetben a frakciónk és a parlament számára is az a legfontosabb, hogy a palesztin hatóság és az EU közötti megállapodás minél hamarabb megszülethessen, és nem szabad hogy bármiféle más szempont vezéreljen bennünket. Ezért tehát módosítottam a szöveget, amely nem változtatja az álláspontomat és a frakciómét, ugyanakkor meggyőződésem, hogy nem szabad, hogy ez precedenst teremtsen más kérdésekben az elkövetkezendő időkben. Köszönöm. Uh, Kasparió módosítója visszavonja? Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Elnök úr, először is meg szeretném köszönni az előadónak, hogy javaslatunk alapján módosítókat eszközölt. Olyan a helyzet most, hogy valóban itt nem lehet kiegészítő állásfoglalást megfogalmazni, és módosítókat sem, tehát csak szóban lehetett egyezni, egyeztetni. Valóban ez egy különleges eljárás. Ander Kiene árnyék előadó véleményét képviselem most. Köszönöm a nevében is, hogy kompromisszumkész volt. Erre Ander Kiene asszony is kompromisszummal reagált, visszavonta a másik javaslatát, tehát szerintem lezárhatjuk ezt a témát, illetve rátérhetünk a szavazásra. Örülök ennek, hogy ez így van sikerült megegyezniük. Tehát akkor néppárt visszavonta a módosítóját, akkor szavazzunk erről az ajánlás tervezetről egy körben. Koppa asszony jelentést tervezét, bocsátom, szavazásra géppel szavazunk. 27. Lezárom a szavazást, 27-en szavaztunk, 27-en igennel, egyhangulag gratulálok Mária Eleni Koppasszonynak, és persze a többieknek is a rugalmasságukhoz, hogy a nehézségeket sikerült így megoldani ilyen szépen kompromisszumosan. Most térjünk át a 11-es napi rendi pontra, amely a Dohai fejlesztési menetrendről folytatott tárgyalások állásáról szóló állásfoglalási indítvány elfogadása. Ahogy önök is tudják, a következő WTO miniszteri konferenciára kívánjuk ezt a szöveget benyújtani. Genfben, decemberben lesz ez az ülés. Ennek a szövegnek a megírása közös kezdeményezése volt a politikai frakcióknak. Több 47 módosító született, de kompromisszumok is születtek a frakciók között, úgyhogy ezeket lehetett csökkenteni. És ezek a kompromisszumok most megkönnyítik a szavazási eljárásunkat is. Nézzük tehát. Szavazunk. 11-es napirendi pont, 1-es módosító, az A preambulum bekezdése vonatkozik, Sturdy úr nyújtotta be, ki támogatja? Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás. Azt mondja az elnök, hogy elfogadtuk, innen nézve nem így néz ki. Kettes, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás. Nézzük, ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Amendment number seven. Jörg Leichtfried géppel ellenőrizzük, hetes módosító, lezárom a szavazást. 14-14 szavazat egyenlőség van. Um, amendment number 8. Vagyis elbukott. 8-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es. 11-es. Helyett, a 10-es helyett a 11-es, mert a 10-es az előző szavazás eredménye miatt kiesik. Igen, 11-es, 11-es. A 11-es is kadük. A kettő nagyjából ugyanazt mondja a 10-es meg a 11-es. De mégis a 11-esről kell szavazni mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tizenhatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es helyett a hármas módosító mellette, mellette, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 helyett 30-as mellette, most az annak 20 és 30 is mond, elfogadtuk, Compromise amendment ne... Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 42-es részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ellenőrzést kérnek a kollégák a 43-asról. 20-t, a 30-t és a 40-t ugyanúgy ejti ki, figyeljetek meg. Mind a hármat, hogy lehet mind a hármat ugyanúgy? Vote is closed. And it was carried. Uh, Elfogadtuk. 43-as volt, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 47-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik, géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. 28-an szavaztunk, egy tartózkodás, egy ellenszavazat mellett 26-os többséggel. Gratulálok a szerzőnek, a Shadownak és mindenkinek, aki érintett, és főleg a kompromisszumhoz gratulálok, amit sikerült elérniük. Most a 13-as napi rendi pont következik. A parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2012-es költségvetési tervezetről. Péter Stasznyi, a vélemény előadója, költségvetési bizottsági téma. Először az egyes költségvetési sorokról kell majd szavaznunk, és róluk szóló módosítókról, utána pedig a véleményről, amelyet ezzel kapcsolatban megfogalmaztunk. Nézzük a módosítókat, az egyes költségvetési sorokra vonatkozókat. 70-25-ös, tehát 7025-ös módosító a 20.02.01-es sorra vonatkozik. Keith Tayloré, ki támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek. Check the votes on amendment 70. 70-25-ös módosítóról megnyitom a géppel való szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Szavazategyenlőség elutasítottuk tehát. 70-27-es, 7027-es módosító kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene Egyes kompromisszum, egyes kompromisszum. Hölgyeim és uraim, az egyes kompromisszumról szavazunk, ki támogatja. Ellen tartózkodás elfogadtuk. So, this uh, concludes the vote on the budget. Ezzel akkor a költségvetési sorokat megszavaztuk, most jön a vélemény, a vélemény tervezet fontosabban. Egyes módosító, amely egyébként megegyezik a kettes módosítóval, tehát az egyes kettesről együtt szavazhatunk. Ki támogatja őket? Senki. Ellene? Mindenki. Elutasítva. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a kollégák, négyesről mennyit a elektronikus szavazást. And what is closed. And it was Lezárom, elutasítottuk szavazat egyenlőséggel. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos Ötösről ellenőrzést kértek. Jó, nézzük az ötöst újra. The it's is closed. And it. Lezárom, elfogadtuk valóban. Hatos, hetes együtt szavazunk róluk, mert megegyeznek. Ki támogatja őket? Ki ellenzi őket? Tartózkodás, elutasítottuk. Záró szavazás következik. Géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. And vote is closed. Lezárom a szavazást. A vélemény tervezetet elfogadtuk 23 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett. Gratulálok Péter Stasnynak munkájához. The end of the vote. So this is the... Ezzel a szavazások végére értünk. Köszönöm az együttműködést. Most pedig... Kollégák, még nincs vége az ülésünknek, kérem szépen, folytatjuk. I'll allow two minutes for... Engedélyezek két percet arra, hogy ismét helyreálljon a rend itt az ülésteremben. All conversations out of the room. Kérem szépen, hogy a termen kívül folytassák a beszélgetéseiket. Leave the room as swiftly as possible. Minél gyorsabban ülepedjék le a terem. Uh, colleagues, uh, ladies and gentlemen. Kollégák, hölgyeim és uraim, figyelmet kérnék szépen. Azért folytatjuk ilyen késve az ülésünket, mert várjuk, hogy megérkezzék a, az Európai Bizottság egyik igazgatója, akit korábbra vártunk. Kérem szépen! Csöndesedjenek le, kérem. Fejezzék be beszélgetést. Hölgyeim! Rendben, tehát a csúszásunk oka megszűnt, most már nem kell várnunk. Úgyhogy a 14-es napi rendi pontra fogunk rátérni, amely az AFET véleményével kapcsolatos, ez a témáért felelős bizottság, a tanács, a bizottság és az Unió külügyi szolgálata számára ajánlás az EU-Ukrajna társulási szerződéssel kapcsolatos tárgyalások kapcsán az a javaslat, hogy fogadjuk el ezt az ajánlást, és véleményt kértek tőlünk ennek az előadója Pavel Zalewski, lelnöke a szakbizottságunknak, illetve a néppárti frakció képviselője is itt ül bal oldalamon, illetve bal szélen, a szélső balon. Provokáltam egy kicsit Pávet. Tehát át is adom neki a szót. Azt követően pedig megnyitom majd a vitát. Te Pável, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm a bevezető szavakat. Hölgyeim és uraim, lengyelül fogom majd folytatni. Hölgyeim és uraim, a mai napon első eszmecserét tartunk a véleménnyel kapcsolatban, amely a gazdasági vonatkozásokat érinti az EU-Ukrán társulási szerződés kapcsán, amely tulajdonképpen egy szabadkereskedelmi megállapodásnak a bővített változata. Több éve folynak a tárgyalások, és hát tavaly év végén sikerült begyorsítanunk. Már csak egy forduló van hátra, illetve szeptemberben egy újabb forduló következik, és úgy gondolom mindkét fél szeretné, hogyha lezárulnának a tárgyalások korai lenne még mindenkinek gratulálni ezzel együtt. Korán örülnénk a szerződés megkötésének előre. Ennek ellenére az Európai Bizottságnak gratulálhatunk már is az eddigi erőfeszítésekért, erőfeszítésekhez, és az ukrán tárgyaló fél ugyancsak elismerést érdemel mert voltak olyan csúszások, késlekedések, de az utóbbi időben az ukrán fél nagyobb erőfeszítést mutatott, és begyorsultak a tárgyalások. Most már egyértelműen látszik, hogy az ukrán partner az Európai Unióra veti a tekintetét, és a megállapodás elősegíti a gazdasági integrációt az EU-Ukrán viszonylatban, valamint az európai normák életbe léptetését Ukrajnában. Fontos következményekkel jár, tehát mindez az ukrán oldal számára is. Az értelmezésemben, illetve úgy tudom, ez az egyetlen szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet az idei évben tervezünk lezárni, aláírni. Ezért is nagyon fontos az Európai Unió számára, és a méretgazdaságosság előnyét biztosítja számunkra. Nő majd a forgalom mindkét fél szempontjából, és számunkra is rendkívül lényeges most a válság fényében, hogy ez megtörténhessen. A kivételünk nőhet az ukrán piac irányába. És igen jelentős piacról van szó. Ukrajna népesebb ország, mint Lengyelország, és a területét tekintve nagyobb, mint Franciaország. Tehát ez is jelzi, hogy mennyire fontos piacról van szó az Európai Unió számára. Bizonyos elemzések szerint, amelyeket elvégeztek, ez a szerződés a foglalkoztatottság növekedéséhez is vezethet majd azon ágazatok területén, ahol növelhetik az Ukrajnába irányuló exportot, és természetesen ennek fontos szociális társadalmi kihatásai lesznek. Egyes áruk ára várhatóan csökken, majd a fogyasztók számára ez előny az ukrán piacon, és a munkaügyi normáknak a javulása is várható. Továbbá egészségesebbek lesznek a termékek, színvonalasabbakká válnak, ez csak néhány a kedvező hatások közül. Ennyi áll tehát a gazdaság, illetve társadalmi szempontból a pozitívumok oldalán, de nem csak ennyi kedvező jellemzőt kell figyelembe vennünk, mert egyértelmű, hogy politikai előnyökről is beszélhetünk, akár nemzeti, akár nemzetközi értelemben. A nemzeti országos viszonylatban a szabadkereskedelmi megállapodás, el kell mondjuk, hogy egy társulási szerződés részét képezi, és úgy kell tekinteni, hogy figyelembe vesszük az utóbbi idők eseményét Ukrajnában. Julia Timoshenko korábbi miniszterelnököt ugye letartóztatták. Számos fontos és ismert politikust bebörtönöztek, illetve vizsgálat indult ellenük. Tehát azt hiszem, joggal mondhatjuk, hogy Ukrajnában a jog eszközét politikai célokból használják, mondhatjuk, hogy visszaélnek vele. Ellenvetéseket tett a, parlament több frakciója, illetve Lady Ashton a főképviselő is aggályoknak adott hangot. Elégedetlenségünket fejeztük ki az Ukrajnában történő események kapcsán a következő a javaslatom. Hogyha az ukrán helyzetet egyfajta problémás állapotnak, demokratikus deficitnek tekintjük, akkor a legjobb gyógyszer ellene a társulási szerződés mielőbbi megkötése. És a ma előttünk szereplő szabadkereskedelmi megállapodás fontos építő eleme ennek az egész konstrukciónak. Mert ez oda vezet hogy az ukrán oldal bizonyos európai normákat bevezet, és ezt követően egyes törvényeket egyszerűen lehetetlen lesz majd rossz célból felhasználni. Tehát az ukrán oldal számára is nagyon fontos fejlemény ez. Egyrészt erősíti a demokráciát, másrészt az Európai Unió vállalkozásai társaságai számára is fontos lehetőség ez, mert ők szeretnének piaci lehetőségeket kapni Ukrajnában. Ma bürokratikus akadályok nehezítik ezt, nem egyértelműek az előírások, és hogyha szeretnénk ezeket az eredményeket elérni, akkor ennek a legjobb módja, hogyha elfogadjuk a szabadkereskedelmi megállapodást. Ez tehát a politikai összefüggés, amely körülveszi aztán a nemzetközi szintéren pedig az ukrán-orosz viszonylatot is befolyásolja ez a megállapodás, mert nélküli. Úgy néz ki a helyzet, hogy egy adott ország, Ukrajna, szabadkereskedelmi megállapodást tárgyal le az Európai Unióval. És attól példátlan, hogy egy másik ország, egy harmadik ország, az Orosz Föderáció bírálta Ukrajnát emiatt, és még messzebb ment, szeretné egyenesen eltántorítani Ukrajnát a velünk folytatott tárgyalásoktól. Kemény fenyegetéseket kapott Ukrajna. Oroszország például a gáz áremelésével fenyegeti, és egyéb korlátozásokkal fenyeget, ilyeneket helyezett kilátásba. Tehát messze nem semleges a két ország viszonylatában ez a kérdés. Milyen választ adjunk erre? Hogyha megkötjük ezt a megállapodást, akkor Ukrajna egyrészt gazdagabb lesz, nagyobb lesz a biztonsága, és a létbiztonság és a nemzetbiztonság egybeesése pedig az unió érdekeit szolgálja. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy bármiféle ö, nyomást gyakoroljanak, amely visszatántorítaná Ukrajnát a tárgyalásoktól. Most pedig arra szeretnék rátérni, hogy a javaslatunk szerint szeptemberben szeretnénk, hogyha lezárulhatnának a tárgyalások. És szeretném megkérdezni az Európai Bizottság képviselőjétől, hogy hogyan látja Ukrajna felkészültségét a normák bevezetésére. És talán a következő ülésen szeretném, hogyha ismertetnénk ezt az egész dokumentumot a véleményünkben, Egyrészt a szerződés végrehajtásával kapcsolatos ügyekről szólunk, és a demokratikus normák javulásáról is szól az anyag. Köszönöm, elnök. Mielőtt a bizottságnak átadnám a szót, a szakbizottság többi tagját kérdezem, hogy szeretne-e valaki hozzászólni. Amennyiben nem, akkor viszont a bizottság részéről Robert Schlegelmű úr kapja meg a szót aki az illetékes igazgató a kereskedelmi főigazgatóság részéről. És az előadó úr kérdéseket intézett önökhöz, tehát kérem szépen, hogy adjon a kérdésekre választ, illetve tegye meg a megfelelő kiegészítéseket. Műs úr, tessék. Thank you, Professor Moreira. Köszönöm szépen, Moreira professzor úr, és köszönöm önöknek is a meghívást. Először is elmondanám, hogy alapvetően osztjuk a célkitűzéseit ennek az egyezménynek. Nagyon sok előnye jár ez az EU és Ukrajna számára is. Nem tudom, hogy szabad-e már gratulálnunk magunknak, még sok, illetve több szeptemberi ülés áll előttünk, de az biztos, hogy nagy lendületben vagyunk, és úgy néz ki, hogy sikerül nyerbe jutni a megalapodást. A klasszikus megalapodáson, a kereskedelmi liberalizációs megalapodásokon túl ennek külön előnyei is lesznek, hiszen Ukrajna közel van hozzáunk, és integrációs vonatkozása is van a dolognak. Számos szabályt harmonizálni fogunk most Ukrajnával, tehát Ukrajna át fog venni sok európai szabályt, ez a dolog újdonsága, és ez talán a legfontosabb ö, vívmány siker stratégiánk eredményeképpen. Fontos kérdéseket kell megkérdeznünk magunktól, hogy hol tartunk. A főigazgatóm július 13-án kiadta az ukázt, hogy ezt fel kell mérni és még mindig tart a vita arról, hogy hol állunk. A legnehezebb témák, hogy ez lenni szokott a tárgyalások végére kerültek. Ugye az autókereskedelem teljes liberalizálására törekszünk, de ezt nem sikerült még elérni. Az export vámok kérdését akarjuk felvetni, az ukránok ezt régóta használják, és megígérték, hogy megszüntetik teljesen a kereskedelmi megalapodás hatályba lépésétől, már több évvel ezelőtt megígérték ezt nekünk. Energia, még a nagy kínos téma, Ukrajna, tudjuk, hogy a nagy tranzitország, Oroszország és az EU között, és hát tudjuk, hogy két évvel ezelőtt és máskor is milyen bajok adódtak, ezért a lehetséges legtöbb garanciát próbáljuk kicsikarni az ukrán félből a gázimportok biztonsága tekintetében, és még a közúti közlekedés területén is vannak kényes kérdések. Az ukránok többet szeretnének tőlünk, tehát hogy ukrán, azt szeretnék, hogy az ukrán szállítók szabadon működhessenek az EU egészében. Tudjuk, hogy ennek számos feltétele van. Tehát még vannak kínos és nehéz és nagy fejezetek, de a lendület megvan, és már számos kérdést megoldottunk, amelyek korábban nehéznek tűntek. A, a szeptember végi ö, csúcs találkozó lesz majd a legfontosabb mérföldkő, és decemberben lesz a csúcs találkozó, EU-Ukrán csúcs találkozó, amikor elvileg mindent tető alá kéne hozni. Érdekes kérdést tettek föl a végrehajtási kapacitás tekintetében. Jogos a kérdés mert látjuk, hogy manapság például a vám területen, vagy az import engedélyek területén a, a helyzet, hát enyhén szóval nem tökéletes, a végrehajtás nem tökéletes az ukrán határokon, ezért keményen dolgozunk azon, hogy amikor szabályokat, rendszereket adunk át, akkor azok végrehajthatósága is javuljon. Azonban erre nincsen garancia még most sem. Minden esetre látszik az ukrán fél erőfeszítése is, hogy dolgoznak az ügyön, és ez pozitív jel, mert korábban ennek nem láttuk jelét, most látjuk, tehát Ukrajna is komoly erőfeszítéseket tesz, hogy megfeleljen. Az biztos, hogy jó monitoring rendszer kell életbe léptetni, és rendszeresebb kapcsolatokat kell tartani az ukrán féllel a végrehajtás érdekében. Csak ismételni tudom azt a metaforát, amit a kolléga említett Timosenko kapcsán, az jó gyógyszer metaforáját. Egy jó megállapodás a jogállamiság működése segíthet a jelenlegi kiélesedett helyzet enyhítésében is. A kereskedelmi témák megtárgyalás után jobb alapunk lesz majd egyéb kérdésekben is befolyást gyakorolni, hogy nem akarom. Tehát nem akarom specifikálni, hogy mik jelenleg a bajok, hogy nem mondjuk ezt ki, de az ilyen ügyekre is hatni tudunk majd ezeknek a kimenetelére, és jobban tudunk majd politikai kérdésekkel is foglalkozni. Tény, hogy az ukránokat más erők szeretnék eltántorítani a megállapodás aláírásától, vannak ilyen erők is, de úgy látjuk, hogy az ukránok eltökéltek, illetve tudják, hogy mit akarnak, nekik kell választaniuk, és szerintem sok vonzó dolgot ajánlottunk nekik. Itt abba is hagyom, mert azt hiszem válaszoltam a felvetett kérdések többségére legalább. Biztos, hogy a szeptemberi forduló még sok újdonságot fog hozni, azután érdemes megint majd összefoglalni, hogy hol tartunk. Az ukrán alelnökkel fog találkozni a biztosunk, van egy politikai háttere is a tárgyalásoknak, és majd itt is nyilván egy-két kérdést sikerült talán megoldani. Köszönjük szépen, térünk vissza a képviselőtársainkhoz, a Gonelében Solc úr. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a jelentés szerzőjének a bevezetőt. Felvázolta, hogy mennyire bonyolult a helyzet, az társulási egyezmény megalapodás kapcsán is, és ezen belül is a kereskedelemi fejezet kapcsán is. Most miután a bizottság véleményét is meghallgattuk. Továbbra is van benne kérdés, hogy mennyire lehetünk abban biztosak, hogy a gazdasági együttműködés belül a kereskedelmi együttműködés hatékony lesz. Ugye nekem az AFET bizottság véleményét is meg kellett írnom, és ilyen szempontból kérdezek. Tehát hol tudunk szeretnénk a gazdasági, bilaterális kereskedelmi kapcsolatok hátán hosszabb távú politikai célokat megfogalmazni, pedig oly módon, hogy például a társadalmi megalapodás felé vezető úton valóban elkezdődjön a demokratizáció Ukrajnában, és pozitív hatásokat váltsunk ki. Egy felmérés alapján, az Európai Unió júniusi felmérése alapján Ukrajnának azt javasoltuk, hogy 29 szénbányát zárjanak be. Ez nem felel meg a mai gazdasági helyzetben a realitásnak. Ez szép elvárás lehet, de vannak objektív feltételei is annak, hogy egy ország meg tud-e felelni a követelményeknek. Tehát itt szerintem ellentmondás van a mai valóság és a hosszú távú elvárások között, mert a cél és az irány jó, de pont ilyen gazdasági helyzetben, mint ma, ilyesmit irális elvárni. Tehát a demokratizációs folyamat során nagyon fontos az is, hogy az ukrán polgárok is egyre többet lássanak abból, hogy mi az eredménye, a, az tárgyalásoknak, ugyanakkor folyamatosan tényleg egyre többet kell követelni az ukrán kormánytól. Nem szabad, hogy a rövid távon kitűzött célok hátráltassák a hosszabb távú társulási célokat, a célok megvalósulását, például úgy, hogy anti-európai hangulat alakul ki a túlzott rövidtávú elvárások miatt. Ez a kereskedelmi megalapodás kapcsán különösen izgalmas, kényes téma, hiszen itt a közvetlen beruházások, a közbeszerzések nagyon kemény a gazdaságba belenyúló fejezetek érintettek. Egyetértek az előadóval, a gyógyszert, a gyógyszer a nyitás hogy egyre több felet bevonjon maga az ukrán kormány is a, a párbeszédbe, ugyanakkor nem tudom, hogy a, a lengyel elnökségi látogatás során, az INTA látogatása Ukrajnában azt igazolja, hogy a 90-es évek gazdasági sokjából Ukrajna felépült volna, és hogy a feltételrendszerünk most alkalmazható-e. Tehát eh, ezért kérdezem azt, hogy mennyire eh, van a bizottság részéről olyan konkrét elképzelés, hogy a társulási szerződést, ideértve a kereskedelmi fejezetet is, minden tekintetben, még a csúcs találkozó előtt tető alá hozzák. Ugyanis a mi frakciónkat nagyon foglalkoztatja a keleti csúcs találkozó kapcsán az egész kérdéskör, és meggyőződésem, hogyha túlzott nyomást gyakorlunk, túl gyors végrehajtást követelünk, annak is vannak veszélyei, politikai veszélyei, ezért valamilyen egyensúlyt kell találni az egyébként jogos és előremutató követelések és a politikai és egyéb realitások között, a társulási szerződés szem előtt tartva mindenek előtt, mint fő prioritás, mert a társulási megalapodás egyes fejezetei képezik a hosszú távú céljainkat, és ezeket kár lenne, nem lenne jó bármilyen módon rövidebb távú célok alárendelni és veszélyeztetni. Szeretném a bizottsági stratégiában, tehát világosabban látni ezt a kettős látásmódot. Any other request? Köszönjük. Szeretném, még valaki szót kérni? Ha nem, akkor térjünk vissza az előadónkhoz. Pavel, parancsolj! Dziękuję bardzo przedstawicielowi komisji. Köszönöm Köszönöm a bizottság képviselőjének és kollégánknak is, Helmutnak az érdekes megjegyzéseket, javaslatokat. Úgy vélem, hogy a felvetett kérdésektől ről mind-mind beszélhetünk majd a szervezendő, majd a megtartandó eh, meghallgatáson amely az EU és az Ukrajna és Ukrajna gazdaságáról is részletesen szól majd, és ha jól emlékszem, akkor október 12-ére szervezzük. A következő eszmecsere majd a következő terülési forduló lezártát követően kerül sorra, és ekkor lesz majd ideje annak is, hogy felmérjük, hogy hol tartanak a tárgyalások, mik az elvárásaink, mit szeretnénk a szabadkereskedelmi megállapodástól eh, várni. Én eh, majd ekkor a további szavakat is szólok majd a véleménytervezetről. Mielőtt lezárnánk, eh, Solc úr a bizottsághoz intézett kérdéseket, azért szeretném, hogyha megadnánk a lehetőséget a bizottság képviselőjének is, hogy reagáljon a kérdésekre, nehogy e, úgy érezze, hogy belefolytottuk a szót. Schlegelmich úr, parancsoljon. Vielleicht ganz kurz. Ähm, wir sind uns natürlich äh, bewusst, dass das Freihandelsabkommen. Köszönöm. Ezt äh, szélesebb kontextusban kell vizsgálni. Nem akarunk nyilván gazdasági sok terápiát alkalmazni. Mi is a folyamatos változtatások hívei vagyunk, és 10-15 éves perspektívában gondolkodunk, ugyanakkor megpróbáljuk a gazdaságot közvetlenül befolyásolni úgy, hogy a transzparencia követelményeket rövid távon elvárjuk, ugyanis a közbeszerzések során nagyon sok pénz elfolyik gyakran, és a fenntartható fejlődő civil társadalom kérdéseit is fontosnak tartjuk. Mi is azt gondoljuk, hogy ezeket is be kell építeni a, a szövegbe, de nem mindig könnyű ez. Tehát mi is látjuk a hosszú és rövid távú érdekek egy, egyent, egy, egyidejű figyelembevételének fontosságát. Szeptember. A következő ülésünkön fogjuk tehát szeptember 19 22-én ezt a témát újra tárgyalni. Kedves kollégák! Most pedig a 15-ös napi rendi pont következik. Megint csak az AFET jelentését véleményezzük. Ajánlás tanácsnak, bizottságnak és a külügyi szolgálatnak a Grúziával folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban, társulási megállapodás ügyében, mit természetesen a kereskedelmi szempontokat véleményezzük. Előadunk Andrikiene asszony a néppárt részéről, aki sajnálatos módon nem tud most itt lenni közöttünk, de majd Daniel Kaspari veszi át a helyét. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Andra Kiene kollega nevében uh, elnézést kell kérnem, a reggel négykor küldött e-mailt, uh, miszerint le fog maradni a járatával, nem érje el a gépét, ezért én fogok a nevében beszélni. A Grúziával kötött társulási szerződést minél hamarabb meg kell kötni, hiszen az Európai Unió az első számú kereskedelmi partner a Grúziának, e, közel 1,4 milliárd euró a kereskedelem volumene, óriási veszteség lenne, tehát mindkét oldal számára, fél számára, hogyha elszalasztanánk ezt a lehetőséget. A jogi szabályozási keret megfelelő Grúziában, és megtették a megfelelő lépéseket a jogállamiság biztosítása érdekében, és szeretnénk tovább ösztönözni a grúz felet arra, hogy további lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy a tárgyalások elindításához szükséges feltételeket teljesítsék, ugyanakkor szeretnénk a tanácsot és a bizottságot arra kérni, hogy gyorsítsák fel a folyamatot, és a tárgyalási mandátumot úgy fogalmazzák meg, hogy a tárgyalók rugalmasak lehessenek például az unióba irányuló grúz agrárexportok ügyében, illetve a kereskedelmi könnyítések, származási szabály és beruházás terén egyaránt. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Szeretne még valaki hozzászólni ehhez a kérdéshez? Pavel Zalewski a néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm. Egy fontos megjegyzésem lenne, nem szabad elfelejtenünk, hogy az Uniónak igen konkrét eljárást kell alkalmazni a Grúziával szemben. Azt várjuk ettől az országtól, az államtól, hogy bizonyos előfeltételeknek felelje meg, eh, mielőtt elkezdhetjük a tárgyalásokat a elkezdhetjük a tárgyalásokat kereskedelmi megállapodásról. Más partnerekkel szemben nem ugyanezt az eljárást alkalmaztuk, Grúzia pedig az elvárásainknak megfelelt. Most azt várjuk tehát, főként a tanács, amely majd dönt, arról, hogy elkezdjék a, elkezdődjenek a tárgyalások, vagy sem. A kérdésem egyszerű. A tanácshoz intézem, mi a tanács álláspontja ez ügyben, mert a tanácson belül is voltak nézeteltérések ez ügyben, nem volt egyértelmű az álláspont, amennyire tudom. Kérem, válaszoljanak. Uh, I understand your question to the council, but the council Igen, én vettem a kérdést. A tanács felé, viszont a ülésünkről többnyire hiányzik a tanács, tehát talán a bizottság adhat erre választ ezúttal. Van-e más hozzászólás? Szeretne valaki a szakbizottság részéről hozzászólni. Amennyiben senki, akkor Slégelmich úrnak adom meg a bizottság részéről a szót. Köszönöm ismét. A tanács feltételeket szavott, és talán a zöld fényt is megadja hamarosan. Meg kell mondjam, hogy az Európai Bizottság a tanács egyetértésével számos fő ajánlást tett nem csak Grúzia, hanem Moldova és Románia számára is. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő alap nélkül nem szabad tárgyalásokat kezdeni. Itt nem csak szabad kereskedelmi megállapodásról van szó, ahogy Ukrajna esetében elhangzott, hanem nehéz és ambíciózus, átfogó, mélyreható megállapodásról folynak a tárgyalások majd, amely a teljes joganyagnak az átalakításával járna, aztán például a különböző egészségvédelmi, egészségügyi szabályok és más normáknak az átvételéről. Nincs értelme versenyautót pályára állítani azelőtt, hogy a karburátort és a motort rendbe tettük volna. Ugyanakkor Grúzia az utóbbi fél évben különösen nagyon keményen azon dolgozott, hogy eleget tegyen a feltételeinknek óriási információs csomagot küldtek nekünk augusztus közepén, ezt elemezzük, visszaküldjük majd a tanácsnak a következő két hét során, és véleményt is mellékelünk hozzá a tárgyalások megkezdése ügyében, előbb-utóbb ezek meg fognak kezdődni, ez egyértelmű, csak nem szeretnénk egy idő múlva észrevenni, hogy nem teljesültek az előfeltételek a tárgyalások megkezdéséhez. De úgy gondolom, hogy megfelelő irányban haladunk, és szeptember végén a csúcs találkozón különböző vállalások várhatóak, és a keleti partnereinktől a visszajelzések is kedvezőek ez ügyben. Elnök, köszönöm. Szeretne valaki esetleg záró észrevételeket, illetve az előadó kívánne záró észrevételeket elmondani. Kaspari úr az előadó asszony képviselője ezúttal. Nem, rendben, akkor a vélemény tervezett a szeptember végi ülésünkön folytatódik, majd visszatérünk erre a kérdésre. Következik ezek után a 16-os napi rendi pont, a lengyelországi delegációnak a kérdése. Ez az én elnökletem mellett látogatást tett Lengyelországban június végén. És már el is mondhattam önöknek, hogy véleményem szerint meglehetősen sikerrel zártuk ezt a látogatást. Nem csak amiatt, hogy teljesítettük az összes programpontunkat, hanem amiatt is, hogy megismerhettük az előkészületeket a lengyel elnökség munkájára készülve, a parlament, az üzleti körök, illetve különböző szakértői csoportok munkája fényében az EU soros elnökségi feladatainak az előkészületei, tehát megtörténtek. És úgy gondolom, hogy a delegáció egészét meggyőzte, amit ott tapasztaltunk, hogy megvan a felkészültség és a hajlandóság a lengyel kormány részéről, illetve a hatóságok részéről, hogy a tanács soros elnökségi feladatait a legjobban teljesítsék. Kálasz kollégának köszönöm szépen a jelentés összeállítását, és úgy gondolom, hogy ez híven tükrözi a tapasztalatainkat amiket az út során láttunk és tapasztaltunk. Szeretnék köszönetet mondani delegációnk többi résztvevőinek, illetve a titkárság kollégáinak és a lengyel hatóságoknak is nagyon szépen köszönjük, hogy ez a látogatás ilyen sikerrel zárulhatott. Zárásképpen pedig azt szeretném kiemelni, hogy olyan benyomásom alakult ki, hogy ezek a látogatások a következő elnökséget átvevő országban meglehetősen eredményesek szoktak lenni. És e- ezért is javasolom, hogy mostantól csináljunk ebből rendszert, és ebbe az irányba folytassuk ezt a munkát. Dániába látogatunk majd az év vége felé, hiszen a következő soros tanácsi elnök Dánia lesz majd. Nem tudom, hogy a delegáció itt lévő többi tagja kíván-e hozzátenni ehhez valamit. Pavel Zalewski úr, miért ne? Ön tulajdonképpen házigazdánk volt bizonyos értelemben. Köszönjük szépen még egyszer, akkor Solc úr, esetleg kíván-e hozzátenni, kiegészíteni az elhangzottakat? Nem, rendben. Akkor ismét köszönöm szépen. És a jelentés akkor a jegyzőkönyvbe került, iktattuk. A koordinátoroktól kérdezem, hogy előre hozhatnánk-e a, illetve megkérdeztem őket, hogy előbbre hozhatjuk-e a koordinátorok ülését, a válasz igen volt. Tehát akkor az ülésünk nyilvános részét ezzel lezárjuk, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy aki a koordinátori ülésen, az árt ülésen nem vehet részt, kérem szépen, hogy fáradjon ki a teremből szokástunknak.